Good morning, everybody. Üdvözlök mindenkit. Kezdjük el az ülésünket. Ez a mai ülésünk holnap délutánig folytatódik, de ma délután meghallgatás lesz, holnap délelőtt pedig egy képzéssel kapcsolatos workshopot szervezünk. Először is, ami a tájékoztatást illeti a nyolcas napi rendi pont, az euró Ezt a napi rendi pontot elhalasztottuk, és ami a nemzeti roma stratégiák végrehajtását illeti a 9-es napi rendi pontot, ezt is ma délelőtre terveztük eredetileg, de ezt szintén elhalasztottuk. A következő Libe ülésen december 5-én kerül majd erre sor. Ennyiben módosult a napirend, hogyha egyetértenek ezzel a módosítással, akkor azt elfogadottnak tekintjük. Van néhány módosítás még a nyelvi kiosztással kapcsolatban. Ma nem lesz finn és észt tolmácsolás. Sajnálatos módon is köszönjük a megértésüket. Ha ezzel egyetértenek, akkor elfogadottnak, akkor most fogadjuk el a jegyzőkönyveket, az előző üléseink jegyzőkönyveit. A május 29-30-ai ülésről van szó, a 2013. június 6-ai, a június 19-20-ai ülés, június 27-e ülés, a szeptember 16-18-ai ülés, hogyha a holnapi ülés végéig nincsen ellenvetés a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban, akkor ezeket is jóváhagyottnak tekintjük. Most nézzük meg, hogy hogyan is állunk a jogalkotási eljárások keretében folytatott intézményközi tárgyalásokkal. Tegnap volt egy trialógus az ICT területén, úgyhogy meg is adom a szót Jakolini kollégának, hogy értesítse minket a jelenlegi helyzetről. Köszönöm, elnök asszony. Tegnap volt egy trilógus ülés a tanácsban az ICT kérdéssel kapcsolatban. És a célja az is volt, hogy a szezonális munkavállalók ügyével is foglalkozzon. Az volt a cél, hogy nemzet, intézményközi e, megállapodást a lehető leghamarabb találjanak. A tegnapi ülésünk hatékonynak mondható, Sikerült megállapodnunk több kérdésben. Először is, ami a nemzeti rendszerek, nemzeti tervek ügyét illeti, legközelebb minden tagállamot be kell vonni a megállapodásba arról, hogy hogyan lehet egységesíteni, homogénebbé tenni a vállalat közi transfereket a tagállamok között. Az erre szükséges időt sikerült 6 hónapra csökkenteni. Ezen kívül sikerült megállapodnunk közös tárgyalások alapján egy olyan kérdésben, amely mindenképpen a gyakornokok ügyét is komolyan érinti. Tehát most már a gyakornokok is családegyesítés alapján a család tagjaikat is magukkal vihetik hasonló esetekben. A közép és ö, rövidtávú ügyekről beszéltünk, de még a tanácsal egyeztetnünk kell ezekben a kérdésekben. Felmerült a pénzügyi felelősség kérdése is, és hát természetesen nem, szereten, nem szeretnénk bonyolítani a helyzetet, sőt, inkább rugalmasabbá és hatékonyabbá szeretnénk azt tenni. Ami pedig a befogadási kvótát és volument illeti, a Lisszaboni szerződés nek vannak erre vonatkozó rendelkezései, de vannak más opciók is, amelyekkel kapcsolatban, a tanács javaslataival kapcsolatban még nem egészen értünk egyet. Tehát nagyon intenzív és gyümölcsöző volt ez az egyeztetés, és a árnyékjelentéstevők is, Molder és Sargentini kollégák is ö, ott voltak a titkárság segítségével, de van még egy kérdés a 14-es cikkel kapcsolatban, és a szakértelem profiljával kapcsolatban. Itt a foglalkoztatási szakbizottsággal közösen tárgyalunk. Nyakoncai kollégával tárgyaltunk, A, az elképzelés az, hogy a lehető leghamarabb kompromisszumot tudjunk kidolgozni, amelynek segítségével a lehető leghamarabb le tudjuk zárni ezt a jelentést. Reméljük, hogy vagy a mostani elnökség végén, vagy a görög elnökség elején sikerüljön ezt lezárni, azért, hogy a plenáris elé februárban vagy márciusban kerülhessen ez az ügy, és ez megfelel azzal a célral, hogy fontos eszközt tudjunk létrehozni, amely segítségével a munkaerő igény tekintetében sikerül egyensúlyt kialakítani, és ez a harmadik országból származó megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkavállalókra is igaz. Köszönjük Jakolino kolléga. Most az MFF-fel kapcsolatban, miután a Libében az MFF igazságügyi dokumentumokról és a Pericles 2020-ról szavaztunk, az MFF Home ügyekkel kapcsolatban is az utolsó tárgyalási körök folytak. A múlt héten Strasbourgban trialógus üléseket tartottunk a három specifikus rendelettel kapcsolatban, az IFF határügy, ISF rendőrségi és menekültügyi és migrációs alappal kapcsolatban. Ezen kívül a jövő hétre tervezünk a menedékügyi és migrációs alappal kapcsolatban és a horizontális rendelettel kapcsolatban trialógus ülést a delegált jogi aktusok kérdését is meg akarjuk tárgyalni. A LIBE elnöke arról tájékoztatott minket, hogy folytatódnak a trialógus ügyek, trialógus tárgyalások, és az elnökség céljainak megfelelően haladnak a tárgyalások. A LIBE azt szeretné, hogyha ezen ügyekről ugyanazon a napon lehetne tárgyalni, és még december vége előtt. És ezzel kapcsolatban a szavazást is szeretnénk egy napon megszervezni. Ami a Lisszaboni szerződés végrehajtása az Európai Parlament vonatkozásában ügyet illeti, Melló kolléga az előadó, de még nem érkezett meg, tízre fog ideérni, erről tájékoztattak engem úgyhogy egy pár percet várunk, addig szünetet tartunk. Megvárjuk, amíg megérkezik Melló kolléga, remélem, hogy ide ér időben. És utána folytatjuk az ülést. Take your seat, <laughs> Mr. Mello. Mello úr megérkezett, kérem foglaljon helyet. Azt hiszem, hogy akkor mindenki felhagyhat az olvasgatással. Köszönjük a kollégáknak a megértését. Melo úr véleménye az ötös napi rendi pont a Lisszaboni szerződés végrehajtása az Európai Parlament vonatkozásában. A LIBE ezt az Afkónak nak készíti, de azt mondták nekem, hogy tegnap az Európai Elfogató Parancsal kapcsolatos trialógusülést sikerült lezárni, és ezért ön, mint előadó, szeretne pár szót szólni az ott elhangzottakról. Kérem tehát az előző napirendi ponttal kapcsolatban, tehát az intézményközi tárgyalások jelenlegi állásáról tájékoztasson minket először, utána pedig áttérünk a véleményre. Köszönöm szépen, elnök asszony! portugálul szeretnék beszélni. Annyit szeretnék mondani, hogy tegnap megállapodásra jutottunk valóban a három oldalú egyeztetésen, amelynek a témája az európai nyomozati parancs volt. Ez egy nagyon fontos téma, és ez lehetővé teszi, hogy előrelépjünk a személyek, szolgáltatások, áruk és tőke szabad mozgása felé. És ez hozzájárul az igazságügyi szolgáltatások javításához, hogy bűnügyi nyomozást indíthassanak a hatóságok a kölcsönös elismerés, elfogadás témakörében. És ez alapvető szabadságjogokat biztosít az állampolgárok számára. Nagyon kényes téma ez, intenzív tárgyalások folytak ezzel kapcsolatosan. És tegnap azt az eredményt értük el, hogy a háromoldalú egyeztetésben elfogadtuk az előttünk lévő javaslatot. A bizottság számára mindenképpen ez jó hír. Köszönöm. És akkor most kérem, hogy a Libe által eh, készített eh, véleménytervezet ismertetésével folytassa. Feltételezem, hogy eh, ez a téma, amelyel itt foglalkozunk, olyasmi, amit korlátoznak a használt terminus technikusok. Minden esetre, mivel az AFKO az elsődleges illetékes bizottság a határozat, illetve állásfoglalásra vonatkozó javaslatot belepróbáltuk építeni ebbe a javaslatba. Emlékeztetnék, hogy az Európai Parlament plenáris ülése figyelembe kell, hogy vegye Lisszaboni szerződést, és ez együttdöntési eljárással erősítette meg a parlament törvényhozói hatásköreit. Bűnügyi területen a szokásos jogszabályalkotási eljárásban dolgozunk. Arra is emlékeztetnék mindenkit, hogy az Európai Unió ele, alapvető jogokról szóló kartája, illetve a Lisszaboni szerződés olyan szövegek, amelyeket mindig figyelembe kell venni, hiszen ezek a szövegek kötelezik a tagállamokat bizonyos normák betartására, ezért a kartát is figyelembe kell vennünk. Ez egyébként két pozitív aspektus, és ezt a két dolgot szeretném minél jobban hangsúlyozni. A három utolsó pontról beszélek elsősorban, hogy a Lisszaboni szerződés elismeri a bizottság delegált jogköreit, ezeket felhatalmazási aktusban kapja meg, és ezeket a delegált aktusokat úgy kell végre hajtani, hogy ahogyan azt a szerződés előírja. És szeretném még hangsúlyozni, hogy a bizottság rendszeresen kell, hogy tájékoztassa a parlamentet a folyamatban lévő tárgyalásokról, már ami a nemzetközi megállapodásokat illeti, különösen amennyiben ezek érintik az állampolgárok alapvető jogait. Ebből, lett, ebben a tekintetben egyfajta deficit keletkezett a Lisszaboni szerződés nyomán. A tanács és megfontolja, hogy bizonyos üléseket megnyisson előttünk, például a munkacsoportokat, a koreperüléseit, hogy az Európai Parlament képviselői könnyebben részt vehessenek ezeken, az együttműködési területen a parlament és a bizottság képviselői jelen vesznek ezeken az üléseken. Ez nagyon fontos volna. Ezek azok a pontok, amelyeket hangsúlyozni szerettem volna. És hogyha nincsen senkinek ellenére, akkor szeretnék javasolni egy határidőt a módosítók benyújtására. Egészen konkrétan december 17-ére gondoltam. Köszönöm szépen, Melo úr. Kérdezem, hogy van-e valakinek még mondani valója ezzel kapcsolatosan. Ha nincsen, akkor a javaslat szerint december 17-ig lehet benyújtani módosító indítványokat, és tovább is lophatunk a következő napi rendi pontunkhoz. Az Európai Elfogató Parancs felülvizsgálata. Sarah Ford, az előadó. A vonatkozó kerethatározatot 2002-ben fogadták el, ez az egyik legfontosabb joganyag a bírósági együttműködésben és a bűnügyi területen. Ennek a legfontosabb alkalmazása talán a kölcsönös elismerésnek az elve. De komoly kérdések merülnek fel azzal kapcsolatosan, hogy mennyire működik hathatósan a gyakorlatban ez az eszköz. Ez a jelentés azt próbálja feltenni, hogy hogyan lehet javítani a jelenlegi jogi kereteken. Latford asszonynak eh, szeretném megadni a szót, ő ugye az előadó, hogy mutassa be a saját kezdeményezésű jogszabályalkotási jelentést és az ajánlásait. Ha jól tudom, a jelentést minden nyelven eh, kiküldtük már a kollégáknak, úgyhogy megnyithatjuk az ezzel kapcsolatos eszmecserét, Latford asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kicsit eh, váratlanul ért, hogy ilyen korán kezdtük a megbeszélést. Ha jól értettem, ön azt mondta, hogy nem osztották ki minden nyelven a dokumentumot, de szerintem igen. Jó, bocsánat, félreértettem, és emiatt egy kicsit aggódtam. Köszönöm szépen. Present my report. Szeretném bemutatni a jelentésemet. Ez a jelentés intenzív együttműködés és gyümölcsöző együttműködés eredménye az árnyék előadókkal rálaszolni, és ebben részt vett, és remélem, hogy a jövőben is ugyanilyen együttműködésen alapuló lesz a folyamat. Tehát a jelentés viszonylag szerény méretét tekintve tartalmaz egy mellékletet és egy magyarázó memorandumot is. A célunk az volt, hogy próbáljunk meg figyelembe venni minden olyan kihívást, amely jelentkezik az európai elfogató parancsal kapcsolatosan. A jelentést azzal kezdem, hogy elismerem, hogy az európai elfogató parancs kerethatározat, a 2002-es kerethatározat a sarokköve a bűnügyi együttműködésnek, és eddig egyébként a kiadatási eljárásokkal együtt ez nagyon sikeres eljárás volt, ez a kiinduló pont, de problémák is felmerültek az elfogató parancs használatával kapcsolatosan. Néhány ilyen probléma elég szorosan kapcsolódik magához a szöveghez, a kerethatározat szövegéhez, és ezek a problémák nagyrészt abból következnek, hogy a végrehajtás hiányos. A jelentés nem ezekkel foglalkozik elsősorban, de a 2014-es bizottsági végrehajtói hatáskörök olyanok, amelyeket itt figyelembe kell venni. Ami a kölcsönös elfogadási eszközöket illeti, illetve a kiegyenlítetlen fejlődést az Európai Unió büntetőjogi területén bizonyos kérdéseket vetnek fel ezek a tényezők is. A jelentés második oldalán felsoroljuk azt a tíz legfontosabb aggályt, amelyel foglalkozni kell. Gyorsan átszaladnék ezeken. Az első, amire rámutatunk, az, hogy nincsen konkrét visszautasítási alap meghatározva egy nyomozat, egy elfogatási parancsra, ami kapcsolódna az emberi jogok megsértéséhez. Az átültetés során nemzeti jogszabályok alapján lehetnek visszautasítási alapok emberi jogi alapon, de kiegyenlítetlen a kép az Európai Unió egészében. A második pont pedig arra vonatkozik, hogy az EAV határozat a kölcsönös elfogadási eszközök keretében nem fogalmaz meg hatékony jogorvoslati eljárásokat arra az esetre, ha nem követik a szabályokat. Tehát ezt is a jogszabály a nemzeti jogra hagyja, ezért a tagállamok nem azonosan rendelkeznek erről. A harmadik probléma az, hogy nincsen világos interakció az EEP visszautasítása és a Schengeni információs rendszer riasztásai között. Vagyis hiányzik az automatik, vagy automatikus vagy félautomatikus kapcsolat az európai elfogadó parancs visszavonása között az erede, a kibocsátó állam által, illetve a Schengeni információs rendszerből való visszavonása között. Továbbra is riasztás marad a Schengen információs rendszerben, ha visszavonja a kibocsátó állam az elfogadó parancsot, és ebből sok probléma felmerült már. A negyedik pont ismeretes, hogy az EEP-t aránytalanul használják kisebb súlyú bűncselekmények esetében is, és emiatt megsértik a polgári szabadsági jogokat, illetve letartóztatnak alaptalanul gyanúsítottakat. Aztán az ötödik pont azzal foglalkozik, hogy büntetőjárás lefolytatása véget. Szerepel egy ilyen kifejezés az egyik cikkben, és ez nem eléggé pontosan megfogalmazott. Az EP-t arra is használták, hogy gyanúsítottként vagy tanúként meghallgassanak valakit, tehát nem feltétlenül csak gyanúsítottként az büntetőeljárás lefolytatása véget alkalmazták ezt az eszközt az eljárás előtti időszakban, és nem csak a, az ítélet megszületése után alkalmazzák, ami azt jelenti, hogy visszaélnek az LP-vel, e nem nyomozati eszközként kell használni, hanem az ügyészségi eljárás keretében ezt az eszköz. Aztán a hatodik pont arról beszél, hogy az igazságügyi hatóság fogalmát nem határozzák meg kellőképpen. Ez sokszor felmerül, mint probléma, hogy a tagállamok különbözőképpen értelmezik az erre vonatkozó gyakorlatot, és ez bizonytalanságot okoz a perek lefolytatásában. Az Egyesült Királyság legfelsőbb bírósága nem régiben folytatott le egy ilyen eljárás Litvániával összefüggésben. Aztán vannak példák arra, hogy a személyazonosításban tévedtek a bírók, Belgiumhoz kapcsolódott ez egyik ilyen eset, hogy egyszerűen tévesen tartóztattak le valakit, és sem a kibocsátó tagállam, sem pedig a végrehajtó tagállam nem vállalt felelősséget ezért a melléfogásért, és azért, hogy jogorvoslatot kapjon az illető, illetve kárpotolják az elszenvedett kellemetlenségekért. Azután a tárgyalás előtti letartóztatás vagy fogvatartásnak a túlzott elhúzódása és problémát okoz, az elfogató parancs az utolsó eszköz kellene, hogy legyen, nem pedig az első, amihez folyamodnak a hatóságok, de eddig még nem alakítottak ki megfelelő eljárást. This is actually leading to some refusals of, uh, ennek a megelőzésére. Final point uh, that I mention is the failure, and this is this kind of has cross links to. Az utolsó pont pedig, hogy ez kapcsolódik nagyon sok más témához is, például, hogy a meglévő igazságügyi együttműködés és kölcsönös elfogad, elfogadási rendszereket és eszközöket nem használják kellő mértékben. De, mint már említettem, a következő oldalon szerepel ez az első bekezdésben. Emlékeztetjük az olvasót arra, hogy ennek a jelentésnek nem az a feladata, hogy a hibás végrehajtással foglalkozzon, de a jogszabályalkotási megoldások, és mivel ez jogszabályalkotással foglalkozik ez a saját kezdeményezésű jelentés, ezért felhívjuk a bizottságot arra, hogy a második cikkre, az szerződés második cikkére hivatkozva tegyen jogszabályalkotási javaslatot arra, hogy hogyan lehet megoldani ezeket a problémákat azokra gondolok, amelyek nem a végrehajtás hiányosságaihoz kapcsolódnak. Például legyenek kötelező visszautasítási alapok emberi jogok megsértésére, vagy lehetséges megsértésére hivatkozva. Tegnap este a parlament és a tanács megállapodásra jutott az európai nyomozati parancsal kapcsolatosan. Ez nagy hír most, és a parlament nyomására sikerült elérni azt, hogy a nyomozati parancsban már szerepel olyan rendelkezés, amely arról szól, hogy a végrehajtó tagállam elutasíthatja a nyomozati parancs elfogadását azon az alapon, hogy alapvető emberi jogokat sért az meg. És úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos precedens, és ezt figyelembe kell venni az elfogadó parancs esetében is, és más kölcsönös elfogadási eszközöknél is. Körülbelül egy évvel ezelőtt volt Romániával kapcsolatosan egy EHP e eset, amikor eh, a végrehajtó állam azért nem tudta visszautasítani a végrehajtást, mert az EEP jogszabályban nem volt megfogalmazva konkrétan ilyen visszautasítási alap, és hogyha ezt eh, ki tudnánk javítani ezt a hiányosságot, vagy kiköszülni ezt a csorbát, akkor szerintem nagy előrelépés volna ez. Az arányossági vizsgálatról nem beszélünk a végrehajtó tagállamban, ez probléma megint. Ez a nyomozati parancsnál is felmerül, ez az arányossági vizsgálat a kibocsátó tagállamban, illetve a végrehajtó tagállamban, illetve a kevésbé beavatkozó alternatív intézkedések lehetőségét is figyelembe kell venni. Az EP-t túlságosan kihasználják, mert esetleg nincsenek más lehetőségek, vagy ha vannak például a felügyeleti parancs, akkor ezeket nem megfelelően használják a tagállamok, vagy nem megfelelő mértékben. Azután szabványosított konzultációs eljárást kell létrehozni a, határ, a hatóságok közötti információ cserére. Annak érdekében, hogy az eljárásnak a helytállóságát biztosítsák. Tehát, hogy az ep t sokszor már a nyomozati szakaszban is használják, és ez túl korai, aránytalan intézkedés. A nyomozati parancs nagyon hasznos precedens jelent majd ezen a területen. Szabályosított eljárást szeretnénk elérni, arra nézve, hogy a kibocsátó tagállamban validálni tudják a kibocsátott nyomozati parancsot, és egységes legyen az igazságügyi hatóságok értelmezése. Tudom, hogy ez nagyon technikai megállapításnak hangzik, de aki benne van az ügyben, azt tudja, hogy miről beszélek. Azután a jogorvoslat is nagyon lényeges azok számára, akit esetleg méltánytalanul ért támadás vagy megkeresés az elfogadó parancs kapcsán. Ezeken a területeken várunk a bizottságtól jogszabályalkotási javaslatot. Tovább lépve Szeretnénk, hogyha rendszeresen felülvizsgálnák a ne, végre nem hajtott elfogatási parancsokat, ezeket aztán vissza kell vonni adott esetben, és a Schengen információs rendszerből törölni kell, illetve az Interpol riasztásokból az elfogatási parancsokat, hogyha kötelező alapokon elutasították a parancs végrehajtását. Eh, hogyha kölcsönösen elfogadjuk a határozatokat, akkor az elutasítást is kölcsönösen el kell fogadnunk. Azután, hogyha büntetőjogi eszközökről beszélünk, a felügyeleti parancsról, az eh, a próbaidőre vonatkozó meghagyásról, a pénzügyi büntetésekről. Ezek mind olyan eszközök, eh, amelyeket nem használnak ki kellőképpen az elfogató parancs alternatívájaként. Arról is beszélünk a hatodik bekezdésben, hogy kárpótolják a sértetteket hibás eljárás esetén, és a hetedik bekezdés nagyon fontos dologról beszél, emlékezteti a tagállamokat és a bizottságot, hogy működjenek együtt a bírák, ügyészek és büntetőjogi védőügyek közötti hálózatok megerősítésében. Jelenleg a védőügyvédeket sajnálatosan kihagyják általában ebből a gondolkodásból. A jó értéket szolgáltató igazságszolgáltatás, ez, amit el szeretnénk érni, nem az a cél, hogy kidobjuk az ablakon a pénzt, és az EP eljárásokat hanyagul kezeljék tehát európai szinten a képzést ilyen értelemben biztosítani kell a bírók és a jogászok számára, mert kiderült, hogy jelen pillanatban hiány van a jól képzett bírákból és jogászokból, védőügyvédekből. És azután felhívjuk a finanszírozási források rendelkezésére állásának a fontosságára a figyelmet, hogy egy ilyen igazságügyi képzési hálózat létrejöjjön, valamint a védőügyvédek hálózatát is ki szeretnénk alakítani. Sokan beszélünk erről. Ez egy formálisabb megoldás, mint maga egy hálózat. Én azt szeretném, hogyha kevésbé intézményes megközelítésben kezelnénk ezt a kérdést. Minden esetre támogatjuk az védőügyvédek hálózatának létrehozását. Végül felhívjuk a bizottságot, hogy vizsgálja meg az uniós szinten rendelkezésre álló jog és pénzügyi eszközöket a börtön körülmények tagállamokon belüli javítására. Ugyanúgy, mint a jelentés többi része, ez is annak a korlátozásnak volt az alanya, hogy milyen terjedelemben fogalmazhatjuk meg a véleményünket, úgyhogy ez sem tudott olyan részletes lenni, mint amennyire szerettük volna. És a mellékletre szeretném még felhívni a figyelmüket, ahol a jogszabály alkotási kezdeményezéssel kapcsolatos jelentésekre vonatkozó előírásoknak megfelelően elhelyeztünk néhány kiegészítést, ajánlást. Az árnyék előadók nagyon hasznos hozzájárulással éltek. December 6-a jövő péntek a módosítók benyújtásának határideje, és januárban lesz a szavazás. Köszönöm, Latford asszony. Most megnyitom a vitát. Arra kérném, hogy arra kérném a hozzászólókat, hogy a lehető legrövidebben fogalmazzák a kérdéseiket, hiszen 11 órakor szavaznunk kell. Először is az árnyék jelentéstevők, aztán a többi kollégának adom meg a szót. Utána pedig a bizottság és az elnökség képviselőinek is szót adok majd. Én magam árnyék jelentéstevő vagyok a néppárt részéről. Röviden szeretnék gratulálni Latford asszonynak az elvégzett kiváló munkáját, hiszen azt gondolom, hogy kiváló ez a tervezet, és kiemeli az összes legproblémásabb kérdést, amely felmerült. és amely az Európai Elfogadó Parancs kapcsán elhangzott. Abban megegyezhetünk, hogy ez egy nagyon fontos eszköz. Az egyik legfontosabb eszköz a büntetőügyi együttműködés kölcsönös elismerése tekintetében. Mindenképpen fontos, hogy ez megfelelően működjön. Azt látjuk, hogy vannak még hiányosságok a végrehajtásban, az értelmezésben is, Egyetértek azzal a listával, amelyet az előadóasszony hozott létre, és azt gondolom, hogy az arányosság elvét ellenőrizni kell, és azt gondolom, hogy mindenképpen kétszer kell ezt az arányosságot ellenőrizni, tehát mindkét tagállamban, mindkét érintett tagállamban. Ezen kívül jónak tartom, hogy a jelentésbe bekerült, hogy milyen kötelező elutási, elutasítási ok alapján lehet visszavonni ezt a parancsot, ami pedig a nemzeti bírák és jogászok képzését illeti erre vonatkozóan is szükségesnek tartom a javaslatot, de úgy gondolom, hogy nagyon elővigyázatosnak kell lennünk az egész kérdéssel kapcsolatban, nem szabad, hogy Pandora szelencéjét megnyissuk. Van egy magyar mondás, miszerint nem szabad a fürdővízzel a gyereket is kidobni, Úgyhogy óvatosnak kell lennünk. Valóban javítanunk kell a szövegen, de nem szabad, hogy a már meglévő eszközt bármilyen szinten esetleg gyengítsük. Persze természetesen értem az előadó célját, szándékát, hogy arra kell itt most összpontosítanunk, hogy min lehet még javítani. Ezen kívül szeretném kiemelni a tagállamok és a nemzeti igazságszolgáltatási hatóságok szerepét a már meglévő keretirányelv végrehajtásában, hiszen nekik van elsősorban ebben felelősségük. Ennyit szeretnék elmondani néppárti árnyék jelentős tevőként, most pedig Zipper asszonynak adom meg a szót. Ja, vielen Dank. Ähm, ich möchte zunächst... Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani Latford asszonynak, aki egy eléggé teljes körű jelentést adott közre. És el tudom mondani, hogy elnök jelentéstevőként eléggé, sőt messze menően egyet tudtunk érteni, megállapítva, milyen nehézségekkel jár együtt az Európai Elfogadó Parancsnak a végrehajtása. Látjuk, hogy ezeknek a problémáknak a megjelenése itt van a dokumentumban, de mégis van egy fenntartásom, alapvető fenntartásom, amióta létezik az Európai Elfogadó Parancs, szinte az elejétől fogva mindig is tudtuk, a parlamentben, hogy milyen nehézséggel, illetve nehézségekkel jár a végrehajtás. Ennek ellenére nagyon kevés előrelépés történt, és továbbra is arról vitatkozunk, hogy például milyen hosszú az elfogadó parancsnak a végrehajtása is, és egyéb folyamatok. De most nem akarom felsorolni valamennyi végrehajtási problémát, és általában véve az időigényességed. A kérdés az, hogy meg fog-e változni mindez az általunk javasolt eljárással. Ugye már tíz éve beszélünk ezekre a ezekről a kérdésekről, de miről is van szó igazániból? Az államok nem elszántak a végrehajtásban? Vagy képtelenek a végrehajtásra? És hát, ha ezek a feltételek állnak fel, akkor mire is szolgálhat egy új eszköz? És kérdezem azt is, hogy az Európai Bizottság milyen eszközöket tart a kezében ahhoz, hogy javítassa a végrehajtást. A tegnapi napon már beszéltünk az ügyészi, az Európai Ügyészi Hivatalnak a felállításáról. Ezzel kapcsolatosan teszem fel a kérdést, hogy mi történik a tagállamokban, vagy egyes tagállamokban? Vannak, akik képesek koordinálni az eljárásokat, mások nem. És hát az eljárás tekintetében többek között a tanúknak a felkutatása területén például más és más az elszántság tagállamunként. És hát ez elvezett természetesen a tegnap már vizsgált problémakörhöz, nevezetesen az Európai Ügyészi Hivatalnak a tematikájához. És milyen megoldásokat tudunk javasolni? Ami pedig Pandora szelencével kapcsolatos felvetést illeti, mit fog történni akkor, hogyha kételyeket támasztunk? Mi van akkor, hogyha megnyitjuk a szerencét, mindenki ugye azt mondja, hogy jó eszközről van szó, és következésképpen mindenki érdekelt kell, hogy legyen abban, hogy az az eszköz jobban működjön, hatékonyabb legyen a jövőben. Mindez fura, fura úgy vélem mi. És hát igazándiból megoldást én nem tudok a mai napon kínálni, de mégis az egyes ponttal kapcsolatosan a úgy vélem, hogy fontos lenne, hogy még ezt átvitassam a jelentéstevőnkkel. Tini. Köszönöm, Sargentini kolléga. Ik spreek het Nederlands vandaag. Ehm, Köszönöm szépen, elnök asszony, hollandul fogok a mai napon beszélni. Nagyon örülök annak, hogy milyen kezdeményezéssel él az Európai Parlament és Latford asszonynak a fellépését külön üdvözlöm. Időbe telett, míg eljutottunk oda, hogy az Európai Parlament felgyűrje az inge ujját, és ö, elindítsa a folyamatot, és orvosolja azokat a hiányosságokat, amelyeket észlelünk többek között a gyanúsítottaknak a kezelésével kapcsolatosan, és hát néhány évvel ezelőtt foglalkoztam az az esetel, amely Lengyelországban állt elő, valakit ugye bíróság elé elítottak, elítélték, és egy lengyel ügyvéd járt el, és amennyiben a lengyel ügyvédje ügyvédjei nem jártak volna el kellő határozottsággal, akkor nyilvánvalóan sokkal hosszabb időt töltött volna el előzetes letartóztatásban, sőt el lehetett volna akár érni azt is, hogy szabad lábra bocsátják. És hát el kell, meg kell akadályozni azt, hogy előzetes letartóztatásban kerüljenek emberek, és adott esetben 8 hónapig tölt, ö, a, a börtönben, utána pedig egyszerűen kiengedik őket, miközben ugye a családjukat nem láthatták, és hát jogellenesen voltak ilyen értelemben letartóztatva. El kell érnünk az, hogy minden egyes országában az Európai Unióval a feltételek azonos módon érvényesüljenek. És nagyon fontos az is, hogy a büntető jogi meghatározásokat is pontosan rögzítsük és alkalmazzuk tév, többek között a kiadatás tekintetében olyan személyekre gondolok, akik akik például Hollandiában tartóztattak le, mondjuk kábítószer tulajdonlása miatt, és aztán Svédországban kell őket kiadni. És hát mi történik akkor, hogyha például az eljárás nem kellő módon érvényesül e tekintetben sem? És van egy olyan javaslat, amelyre már régóta számítunk, nevezetesen, hogy az Unióban milyen jog segélyhez juthatnak hozzá a, az emberek, hogyan részesülhetnek védő ügyvédi támogatásban és támogatni fogjuk. Ezen kívül most jelzem már asszonynak azon javaslatát, hogy jogalkotási eszköz álljon elő, és az arányosságot is külön kiemelem a terhelteknek a jogai tekintetében azt hiszem nagyon fontos ehhez a fellebezési lehetőség, a jogorvoslati eljárásoknak a fokozott jelenléte, és el kell kerülni azt hogy indokolatlanul ne tartsák börtönben, vagy előzetes letartóztatásban a gyanúsítottakat. A külföldi gyanúsítottat mindig úgy szokták tekinteni az államok, hogy veszélyesek, mert hogy ö, ezt megszökhetnek. pedig simán el lehetne képzelni azt is, hogy saját országukban várják meg a bíróság eljárást. kop kolléga. Thank you, Madam Chairman. Um... Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni Latford kollégának a munkájáért. Természetesen ez egy rendkívül fontos intézkedés, és kétségen kívül az eddig az európai elfogató parancs a kételyek ellenére egy rendkívül értékes eszköz. Néha nagyon sokáig tartanak a kiadatási eljárások, különösen a határon átnyúló bűnözés és terrorizmus esetén. A használatának a felgyorsítása rendkívül fontos előrelépés volt, különösen a Schengeni határok felszámolásával. Éppen ezért a határon átnyúló eleme a bűnözésnek a lehető leggyorsabban kell, hogy intézkedés alá kerüljön, és a korábbi több hónapos, másfél éves eljárások helyett most pár, het, pár héten belül ilyen kiadatás létrejöhet. Persze valóban korábban is foglalkozhattunk volna ezzel a kérdéssel, lehetett volna rajta módosítani, már régóta beszélünk erről, valóban ez így van, de ettől függetlenül a mai munkánk célja az, hogy részletesen elemezzük az elfogató parancs elemeit, és megnézzük azokat a területeket, ahol javítani lehet rajta. Én a következő területeken szeretnék előrelépést látni. A legfőbb az arányosság kérdése számomra. Azt gondolom, hogy tényleg szükség van itt a reformra, szükség van egy arányossági záradékra, amennyiben felülvizsgáljuk ezt az eszközt, és azért, hogy a múltbeli hibákat el lehessen kerülni a jövőben. És bizonyos felsorolt bűnözési formák az elfogató parancson belül, ezeknek a definíciójának a hiánya miatt a tagállamok különbözőképpen értelmezik ezt. Például ami a csalást illeti, az mindenképpen egy olyan terület, ahol a csalást nagyon különbözőképpen lehet definiálni, és éppen ezért félreértések adódhatnak ebből. Jelenleg a beérkező felkéréseket nem lehet visszautasítani, de az arányosság megítélése a végrehajtó testület feladata. Annak ellenére, hogy bizonyos tagállamok tárgyalnak arról, hogy jobb helyzetbe kerüljenek a többihez képest, ettől függetlenül úgy látom, hogy ez nem működik tökéletesen. Nincsen megfelelő garancia és korlátozás a felhasználására, nincsen megfelelő jogorvoslat intézkedés, és ez is nagyon fontos lehetne. Ami pedig az áradékokat illeti a kiadatásra vonatkozóan a bírák, hogy mi alapján adják meg a garanciákat, erre vonatkozóan sem egyértelmű a szöveg. Nos, a következő lenne a kérdésem. Azt gondolom, hogy nagyjából mindenki beazonosította a problémás területeket, és az előadóasszony is hivatkozott ezekre. Én azt szeretném, abban szeretnék biztos lenni, hogy valóban meg is történnek ezek a reformok, amelyeket mi most kérünk. Emlékezhetnek arra, hogy az elfogadó parancsot kisebb méretű szabálysértésekre is alkalmazzák, ez is valóban visszaélés ezzel az eszközzel. És azt gondolom nagyon fontos lenne azt biztosítani, hogy az EEP-ket nem hajtják végre, hogyha komoly kételyek merülnek fel az alapvető, alapvető jogokkal, emberi jogokkal kapcsolatban. És jogászként azt gondolom, hogy van még egy pont, amiről az előadó beszélt, az az, hogy az ügyvédhez való hozzáférés kérdésében nagyon fontos, hogy mind a felkérő, mind pedig a végrehajtó tagállamban megfelelően értelmezzék ezt a kérdést. Ez nagyon fontosnak tartom. Tehát elnök asszony, mielőtt lezárnám a hozzászólásomat, szeretném elmondani, hogy én előadó, az előadóasszonyt általában támogatom, és mindenképpen támogatom azt, hogy az európai elfogató parancsot fontos reformok alá vessük, és azt gondolom, hogy azon kell fáradoznunk itt a szakbizottságban és a parlamentben, hogy biztosítsuk azt, hogy nem csak, hogy támogatjuk az elfogadó barancs támogatását, hanem valódi változásokat is tudjunk indítani a jövő szempontjából. Köszönöm szépen, Kékhapor, de Jong úr. Ehm, eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt köszöntet szeretnék mondani a jelentéstevőnknek, és az együttműködésért is köszönetet mondanék, mint hogy több ízben találkoztunk a szárnyékjelentés levőknek a körében, és nagyon konstruktív szellemben tudtunk fellépni, úgy vélem. A jelentés szervezetben pedig vissza is köszönnek azok a dolgok, amelyeket megfogalmaztam, de lenne néhány észrevételem is. Az első bekezdésben az hangzik el, hogy van a kerethatározat, és hogy adott esetben hiányzik a kellő indoklása a megtagadásnak, és ugyanakkor itt alkalmazkodnunk kell a keret határozathoz, ami nem kellően biztosított ez ítélünk. Márpedig a dolgok változtak az idő során, és a mi részükről több igényt fogalmaztunk meg, a tanács pedig egy új instrumentumról fog majd beszélni, amelyet nyilván még szövegezni kell, és ez több, több éves folyamatot vett előre. Tehát a rövidtávú intézkedések, kezdeményezések között és a hosszú távú kezdeményezéseink között azt hiszem, hogy világos megkülönböztetést kell tennünk. Ami pedig a mellékletet illeti, ezzel kapcsolatosan a megtagadásnak a különböző okai, ezek szerepelnek itt, és úgy gondolom, hogy vannak olyan államok, illetve az államokat tájékoztatni kell, és be kell, hogy tartsák a kártát, az alapvető jogoknak a kartáját, ezt pedig a preambulum bekezdésekben kellene megfogalmazni. Ami pedig az arányosságot illeti, ugye van a kibocsátó tagállam, amelynek be kell tartani az arányosságnak az elvét. De mi történik akkor, amikor megállapítatik, hogy az adott állam nem elemezte kellő mértékben az arányosságot. És akkor, ha ez következik be, mi lesz a következménye mindennek? Úgy vélem, hogy e tekintetben nem eléggé világos a szöveg. Az, utána van a normalizált eljárás, a standard eljárás, rendben, ez fontos, de úgy gondolom, hogy arra lenne szükség, hogy egy jól működő hálózatot építsünk ki, és nem annyira a jegyzőkönyvnek a betartására. Tehát mindenképpen a hálózat az elsődleges, és az a fontos, hogy mindenki ismeri a többieknek a tevékenységét, munkáját, és az együttműködés így mondjuk lenne biztosítva. Köszönöm szépen, Bronszúri a szó. Uh, thank you. Uh, I... Köszönöm szépen. Ideálisan én azt szeretném, hogyha nem lenne több európai elfogadó parancs, de talán ezt most nem fogom tudni elérni. Uh, addig is uh, azt szeretném, hogyha ezt megreformálnánk. Mielőtt bevezették, az angol és velszi bírákat meg kellett győzni mindenkét helyen felül, hogy milyen alapja van ezen bírósági eljárásnak, mielőtt a kiadatásról döntöttek volna. Most mindenféle emberi jogi és más alapra is lehet hivatkozniuk. Én azt remélem, hogy megdeformálják azért, hogy valamilyen bizonyítéki terhet bevezessenek, még akkor is, hogyha nem olyan magas lesz az, mint korábban. Latford asszony hivatkozott az elfogadó parancsra, hogyha jól értettem, azt mondta, hogy ezt alapvetően a tanúk védelmére használják, nem pedig a vádlottakkal kapcsolatban. Márpedig valószínű, hogy a kiadató, a kibocsátó tagállam ezzel kapcsolatban egy nyilatkozatot fogalmaz meg. Ami pedig az előzetes letartóztatást illeti, ezzel kapcsolatban arra kell kitérni, hogy esetleg az érintett személlyel kapcsolatban milyen veszélyek merülnek fel. Hogyha a saját országából kiadnatnak valakit, ebben az esetben valószínű, hogy nagyobb veszélyek állnak fenn, mint fordított esetben, amikor visszaküldünk valakit a saját országában. Nos, ami pedig az elfogadó parancsal kapcsolatos akadályokat illeti, én általában véve természetesen nem támogatom az ilyen jellegű eszközöket, de ami, amíg létezik ez az elfogató parancs, én azt szeretném, hogyha az európai elfogató parancs előtt egy európai nyomozati parancsot kiadnának, hiszen így a leggyengébb eseteket ki lehet szűrni. Nagyon érdekes volt a magyarázó dokumentumban, hogy 53 és fél ezer elfogadó parancsot bocsátottak, és csak 11 és fél ezret hajtottak végre. Köszönöm szépen, Bronz úr, Mácola asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék a kollégáimhoz hasonlóan én is köszönetet mondani az előadónak ezért a tervezetért. Nagyon fontos számomra ez a téma, különösen egy olyan napon, amikor az új intézkedések listáját meg fogjuk kapni, a bizottság eh, cselekvési tervét. Az elfogató parancs eh, nagyon jó példa arra, hogy eh, a büntetőjogi együttműködésben valami ténylegesen működik. És ez forradalmosította a rendszert az igazságügyi együttműködésben. Korábban együttműködést kérő leveleket kellett küldenünk egymásnak, és én parlamenti képviselőségem előtt a máltai felett képviseltem a, bűn, a bel- és igazságügyi tanácsi üléseken, illetve munkacsoportokban, és mindig hangsúlyoztuk, hogy az arányosság mennyire fontos, és hogy milyen problémák merülnek fel az elfogadó parancs kapcsán, akár a kisebb súlyú elkövetett, elkövetett cselekmények esetében, Úgyhogy az arányosságra vonatkozó záradék számunkra is nagyon fontos volt, illetve a jogorvoslat kérdése és olyasmi, amit nagyon részletesen meg kell vizsgálnunk. Az áldozatok védelme is nagyon fontos. Gyakran az áldozatok úgy gondolják, hogy nem elégséges eszköz áll rendelkezésükre az igazuk bizonyítására. Illetve van egy kérdésem az előadó irányában. Talán részletesebb érveket eh, is megoszthatna velünk eh, ezzel a témával kapcsolatosan. Vagyis a kerethatározatnak eh, a teljes felülvizsgálata mikor kerül sorra, reméltük, hogy erről majd részletesebb tájékoztatást kapunk. Köszönöm szépen Mácola Azt hogy most a bizottság képviselőjéhez fordulok. Good morning, uh, jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Európai Bizottság nevében először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak, Radford asszonynak, Radford bárónőnek ezért a saját kezdeményezésű jelentésért. A bizottság is kifejtette már az értékelő jelentésében az elfogadó parancsal kapcsolatosan, és ennek a megállapításai még mindig, is, mindig nagy részt érvényesek. Ami az arányosságot illeti a kibocsátási államban, illetve a statisztika, a képzések kérdése, vagy oktatás kérdése, és az alperesnek az eljárási jogai, jogosultságai. Ezeknek az kérdéseknek a felmerülése ellenére ez egy nagyon sikeres eszköz. 2010 óta a bizottság megpróbálta megerősíteni az eljárási jogok érvényesülését az elfogató parancs összefüggésében. A parlament és a tanács is vizsgálta ezeket a javaslatokat, illetve az irányelvet a jogászhoz, illetve ügyvédhez való hozzáférés témájában, és ez az európai elfogadó parancs működésének, műk, elfogadó parancs működésében nagyon nagy javulást eredményezett. Az eljárási jogokra vonatkozik egy irányelv a jogsegélye kapcsolatosan az elfogadó parancs kapcsán, ami pedig a meglévő kölcsönös elfogadási eszközök alkalmazását illeti, például a felügyeleti vagy felülvizsgálati meghagyás, amit az előadó is említett, ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy kisebb számban kell az elfogadó parancs kapcsán megfosztani személyeket a szabadságuktól. Ami az arányosságot illeti, úgy érezzük, hogy előrelépés történt, egyre kevesebb az úgynevezett triviális kérelem. 2014. decemberétől érvényesül majd a bíróság teljes joghatósága, és a bizottság továbbra is nyomon követi nagy érdeklődéssel a jelentéssel kapcsolatos munkát, és reméljük minél hamarabb lezárul ez a munka. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nem tudom, hogy az elnökségnek van-e mondani valója, úgy látom senki nem jelentkezik, úgyhogy most Rátford asszonynak visszaadom a szót, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy ilyen nagy mértékben támogatják az árnyék előadók ezt a munkát. nagyjából ugyanazok dolgoznak a büntetőjogi intézkedéseken, és gyakorlatilag már egy csapattá nőtte ki magát eh, ez a társaság. Például az ügyvédhez való joggal foglalkozó irányelvel is ugyanazok foglalkoznak, és a parlament úgy gondolom, hogy eh, nagy hozzájárulással élt a problémák kezeléséhez. A tagállamoknak eh, a kibocsátó államra vonatkozólag is beleszólást kell adni, és ezt például mi értük el, ugyanúgy, mint a nyomozati parancs esetében, amelynek Meló úr az előadója, az aranyosság vizsgálatát hangsúlyoztuk, illetve az alapvető jogokra való hivatkozással való elutasítás lehetőségét. Úgyhogy ha 2002-ben már együtt döntés lett volna, akkor szerintem az elfogadó parancsra vonatkozó jogszöveg is szerencsésebben került volna megfogalmazásra, és kevesebb hiányosság keretkezett volna az eljárási jogosultságokkal kapcsolatosan, Úgyhogy nagyon igaza van a kollégának, felhívtuk a problémákra a figyelmet, de már tíz évvel ezelőtt is erről beszéltünk. Minden esetre üdvözlöm azt, hogy nagyjából mindenki támogatja a jelentésünket, és azt is, hogy nem megszüntetni akarjuk az elfogadó parancsot, hanem javítani a színvonalát és a az alkalmazásának a minőségét. De Jong úr beszélt valamiről, és erre én is szeretnék kitérni. Az első bekezdésben azt mondom, hogy ez a jelentés nem közvetlenül az hiányos végrehajtásból eredő problémákról foglalkozik. Szorított minket az idő, emiatt szükítettük a témakörét ennek a jelentésnek. Tehát a végrehajtással kapcsolatos problémák valóban fontosak, de ezeket nem a jogszabály változtatásával kell megoldani. Az is igaz, hogy ez a jelentéstervezet nem határozza meg, hogy a törvényi vagy jogi megoldások úgy érhetők -e el, hogy az elfogadó parancsra vonatkozó kerethatározatot átírjuk, vagy pedig más intézkedésekkel, ahol az eljárási jogokat tudjuk érvényesíteni, vagy horizontális intézkedéseket kellene tenni a kölcsönös elfogadásra vonatkozó eszközök mindegyikére vonatkozólag. A jelentésnek nem csak nem az a feladata, hogy minden ilyen kérdés külön taglaljon, de fel akarja hívni a figyelmet, a Pandora szerencéje problémára. Vagyis, hogyha valami kérdést megnyitunk, akkor jó lenne, hogyha már valóban egy megoldást is tudnánk ajánlani, nem pedig a korábbi kiadatási rendszerhez kellene visszatérni. Nem akarom megnevezni azokat a tagállamokat, amelyekre gondolok, de vannak olyan tagállamok, amelyek lehet, hogy nem akarnának alkalmazni az átírt elfogató parancsi jogszabályt. Minden esetre ezt a problémát majd megoldjuk akkor, hogyha felmerül, de a jogszabályalkotási reform nagyon fontos feladatunk, ez egy ellentmondásos terület, lehet, hogy valaki szeretné egyértelműbbé tenni ezt a szöveget. Minden esetre itt az a célunk, hogy hangsúlyozzuk a problémákat, amelyek felmerülnek, és nem feltétlenül az a formátum eh, a lényeg, amelyben ezek eh, majd megoldásra kerülnek. Azután eh, van néhány dolog, Tál úr például szólt a jogsegélyjavaslatról, ennek a részleteit még nem láttuk. Az irányelv csak arról szól, hogy jogsegélyt kell nyújtani a büntetőeljárás kezdetén. Nem tudom, hogy ez pontosan az elfogadó parancshoz kapcsolódik-e, vagy pedig más körülmények között is van egy ajánlás a jogsegélyről, Az irányelv tervezet nagyon sok reakciót kiváltott, de én személyesen azt szeretném, hogyha a bizottság továbbra is foglalkozna a fogvatartási körülmények problémájával. Ez az EP alkalmazásában nagyon nagy akadályt jelent. Az EU-n belül nem szabad megengedni, hogy tárgyalás előtt évekig fogvatartás alatt legyenek emberek, ráadásul rossz körülmények között. Aztán két szakértő is dolgozott ezen a témán, az Európai Hozzáadott Érték Egység rendelte meg ezt a jelentést, és az árnyék előadók találkoztak ezekkel a szakértőkkel, Alvenberg professzorról beszélek, és Alain Dubé úrról, kíváncsian várjuk az ő véleményüket és az ő jelentésüknek a végleges változatát a közeljövőben. Minden esetre egyeztettünk velük úgy, hogy az ő előzetes elképzeléseiket már megismertük, és bizonyos mértékben megpróbáltuk ezeket beépíteni a jelentésünkbe, és Körkhop úr elmondta, hogy a reformokat biztosítani kell, illetve ezeknek a végrehajtását, az előadó és az árnyék előadók emellett vannak, vagyis a reformok megvalósítása mellett, hogyha minket újra választanak, akkor tovább szeretnénk ezen dolgozni, hogy a jelentést elfogadja a parlament, és a bizottságot is cselekvésre szólítjuk fel, de arra van lehetőség a tagállamoknak is, hogy cselekedjenek, hogyha mondjuk esetleg a bizottság nem volna erre, erre hajlandó vagy képes. Van egyfajta elkötelezettség amellett, hogy az elfogató parancs valóban működjön, hatékony legyen, és tiszteletben tartsa az emberi jogokat. Egyéb esetben sérülni fog a jó híre ennek az eszköznek, és ezt el kell kerülni a reformokra szükség van, a bizottságnak pedig meg kell hallania a parlament szavát ebben a kérdésben. Köszönöm. Köszönjük Latvad Ahogy már említette, a módosítók benyújtási határideje már közeleg, úgyhogy figyeljenek erre oda. December 6-a ez a határidő. Ezt a napi rendi pontot lezárjuk és a szavazás következik két perc múlva. Kérem, hogyha valaki szeretne kimenni a teremből, azt most tegye meg. I ask all those... Kérném mindazokat, akik nem akarnak szavazni, hogy most hagyják el a termet. And we, I would like to proceed with the... Szeretnénk elkezdeni a szavazást. Talán hasznosabb, hogyha kalapálok. Két pontról fogunk szavazni. Az egyik Antel McIntyre előadóasszony anyaga a Periklész 2020-as programmal kapcsolatban. Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere, segítségnyújtási és képzési program. A tárgyaló csoport az előadó vezetésével sikerült, hogy megállapodjon a tanácssal, és az előadó azt javasolja, hogy blogban szavazzunk a kompromisszumos szövegről. McIntyre asszony szeretne bármit hozzászólni? Nem hiszem, hogy sokat kellene most mondanom. Szeretnék köszönetet mondani az összes árnyékjelentéstevőnek az ügyel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy ezt elérjük, hiszen a programnak januárban kell elindulnia. Tehát nagyon nagy erőfeszítést tettünk azért, hogy megállapodjunk. A shadow a tanács, a bizottság, mindenki egyetértett ezzel, Úgyhogy én csak azt remélem, hogy sikerül ezt megszavaznom. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Akkor most javaslom, hogy a kompromisszumos szövegről szavazzunk. Blokkban. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Egyértelműen megszavaztuk. Most a végső szavazás, így módosított végső szavazás következik, erről elektronikusan szavazunk. Open. Megnyitom a szavazást. Now closed. Lezárom a szavazást. Mindenki megszavazta. Egyhangulag megszavaztuk. Gratulálunk McIntyre asszonynak. Elnök asszony, egy valamit mondhatnék? Ezek után rendkívül hálás vagyok mindenkinek, hogy szavazott. Megnézhetnénk, hogy a plenárisra decemberben felkerülhet-e még ez az ügy? Tényleg szeretném, hogyha ez irányba nyomást gyakorolnánk, hogy időben tudjunk róla szavazni. Elnök asszony, ez a nyelvi felülvizsgálat kérdése egyedül, hogyha ez megvan, akkor lehetséges. Köszönjük a asszonynak. Mint már délelőtt korábban elmondtam, a két következő napi rendi pont, a másik McIntyre jelentés és a nemzeti roma stratégiák végrehajtásával kapcsolatos szavazást most elhalasztjuk, ezért tehát következzen a 2007-124 EK Euratom tanácsi határozat hatályon kívüli helyezése napirendi pont következik. A koordinátorok szeptember 17-én úgy döntöttek, hogy egyszerűsített eljárás keretein belül kezelik az ügyet, tehát egyből szavazhatunk róla. Egy szavazás történik most magáról az ajánlás tervezetről, nem nyújtottak be módosítást, tehát most erről szavazunk, ki van mellette. Azt mondták, hogy elektronikusan kell szavaznunk, tehát megnyitom a szavazást, elektronikus szavazást. Lezártam a szavazást. 37-en szavaztak mellette, ketten ellene, nincsen tartózkodás, egyértelműen megszavaztuk. Most pedig végső szavazás az így módosított szövegről, nem kell a végső szövegről beszélnünk, szavaznunk rendben, akkor a szavazást ezzel lezárhatjuk. A 11-es napi rendi pontunkhoz értünk. Megérkezett már a meghívott vendégünk? Rendben. Akkor folytathatjuk a 11-es napi rendi ponttal. Kérem a kollégákat, hogy csendben hagyják el a termet, hogyha el akarják azt hagyni. és hagyják, hogy mi folytassuk a munkánkat. So we're going to ask the speaker, which is the, the, the, the colleagues, the... Tisztelt kollégák! A ciprusi eltűnt személyekkel foglalkozó kérdés mindig nagy aggodalom volt a Libe Szakbizottság számára. 2007-ben, 2008-ban állásfoglalást fogadtunk el, és 2011-ben nemrég pedig egy nyilatkozatot fogadott el a parlament. Tavaly decemberben a Libe Szakbizottság tagjai López Aguilar elnökletével Ciprusra látogattak, és ott eszmecserét tartottak az eltűnt személyek bizottságának tagjaival a ciprusi parlamentben. Ezen bizottság elnöke, Szkévi Kukuma Kutra asszony ma itt van velünk. A LIBE koordinátorok úgy döntöttek, hogy meghívják elnökasszonyt, Kukuma Kutra asszonyt, azért, hogy ismertesse a helyzetet ezen humanitárius kérdéssel kapcsolatban velünk. Meg is adom a szót az elnök asszonynak. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a Lébe szakbizottságnak, lehetővé teszik a számomra azt, hogy tájékoztassam önöket az eltűnt személyekkel kapcsolatos ügyekről és a legújabb körül, Mint tudják, 74-ben a török invázió számos halál esetet idézett elő, rengeteg sebesült, rengeteg halott, rengeteg eltűnt ember sorsa fecsültetetett meg, és az összetűzések a 60-as években, 70-es években gyakorlatilag oda jutottunk, hogy 1500 görög-ciprusi és 90 török-ciprusi tűnt el, és hát egy bizottság jött létre, egy vizsgálóbizottság a két közösségnek az együttműködésével, a görög-ciprusiak és a török ciprusiak együttműködésével, mindez az égisze, az enszek az égisze alatt. A vizsgálóbizottság három tagú, a görög-ciprusi közösségnek, a török-ciprusinak közösségnek a képviselővel, őket a két közösség választja meg, és az elnököt pedig a nemzetközi vörös kereszt szervezet szavaza, vagy nevezi ki, mégpedig az enszégisze alatt. Stofilő úr a görög-ciprusi közösségnek, Kucsu asszony a török-ciprusi közösségnek a nevében, és Emelni úr az a személy, akit az ENSZ nevezett ki. Mind a mai napig a DNS vizsgálatoknak a segítségével 456 szemét sikerült azonosítani, a legtöbb görög-ciprusi, de 100 török-ciprusi is nyilvántartásra került ilyen módon is. Újabb és újabb felkutatások zajlanak a szabad övezetekben, és el kell mondanunk azt is, hogy a tudományos élet emberei, antropológusok, genetikusok is foglalkoznak a témával együtt dolgoznak kéz a kézben. Természetesen az idő múlása ellenünk szól. Éppen ezért a ciprusi köztársaság megvis képviselői felhívást intéztek a lakossághoz, hogy ki milyen információval rendelkezhet, amelyet hasznosan fel tudnánk használni a felkutatásokhoz. Látjuk azt is, hogy az információgyűjtés egyre intenzívebb, és mint az előbb mondottam, az idő tényező rendkívül fontos, mert hogy ennyi évtizeddel később ugye már nagyon kevés szemtanúja van az eseményeknek, és azok a ö, személyek, ö, felelhetősége, akiket jeltelen sírokban tüntettek el, egyre nehezebben kutathatok fel. A 797 helyszín, amely ez idáig kutatás tárgyát képezte, csak 290, 271 esetben tette lehetővé, hogy testeket tudjunk azonosítani. Ezzel együtt még valószínűleg 400 olyan hely létezik, ahol nyilvánvalóan személyeket temettek el. 40, illetve 30 olyan hely van, ahol jelenleg a török hadsereg állomásozik. Ott, ahol közös temetők lehetők, vehetők fel, ott számos esetben a török hadsereg van jelen, éppen ezért nem juthatunk hozzá ezekhez a területekhez, és nyomást kell gyakorolni a török kormányra azért, hogy a feltárások megtörténhessenek. Természetesen a török hadseregnek az archívumában, levéltárában is kutatásokra van szükség, de hát a megszálló török hadsereg nem adta át a kellő információkat, és nem régiben egy audiovizuális dokumentumról szereztünk tudomást, és tekinthettünk meg, ez korábban nem volt lehetséges, és ennek keretében kiderült az, hogy számos ö, utaztatása történt a letartóztatott személyeknek, és nem csak a letartóztatott személyeknek, hanem az elhunyt, elhalálozott személyeknek, a meggyilkolt személyeknek is. És ezzel kapcsolatosan jelzem azt is, hogy 97-ben akkor, amikor Törökország ezzel kapcsolatosan eljárásokat indított, akkor számos csontot, emberi csontot, csontvázat találtak meg, de ezeket a tengerbe vetették. Úgy gondolom, hogy mindenképpen arra lenne szükség, hogy hathatósabban és sokkal gyorsabban járjunk el. A 11-es cikke a megbizatásunknak. Azt mondja ki, hogy a vizsgáló bizottság nem teheti meg, hogy felelősséget állapítson meg az el tünteknek az elhalálozásával, elhalálozásával kapcsolatosan. Mindössze adagyűjtésre szorítkozhat ilyen értelemben a tevékenysége, márpedig, hogyha arra törekszünk, hogy ezeket az információkat felterjük, arra van szükség, hogy megismerjük, hogy hova hantolták el az érintetteket. Nagyon fontos ez az eltűntek családja szempontjából. Azonosítanunk kell azokat a helyeket, ahol eltűntek ezek a személyek, és nem arról van szó, hogy a vizsgáló bizottságunk bármiféle felelősség megállapítást tenne. Az azonosításoknak a segítségével sikerült fénytelítenünk arra is, hogy mennyire lényeges, hogy a begyűjtött információkat továbbítsuk az érintett családoknak. Most legyen szó eltűnt személyekről, vagy elhalálozott személyekről. Nikoszen Zenglos esetében azt észleltük, hogy azonosítani, illetve hogy nem tudták azonosítani az elhalálozásoknak az okát. Van egy személy, aki három sebesülést szenvedett el a fején, illetve egyet a combján, a testvér esetében ugyanez volt tulajdonképpen azonosítható, az apjukat, a két testvérnek az apját szintén golyóval semmisítették meg, de mégis azt mondják ö, ö, egyes információforrások, hogy nem lehet tudni, hogy milyen úton, módon haláloztak el. Hát mint hogy tudjuk, hogy ilyen nyomok vannak a testükön, világos, hogy nem lehet azt mondani, hogy ismeretlen az elhalálozásnak az oka. Úgy gondolom tehát, hogy felelősség létezik, de ez a felelősség, ez a családok irányába érvényesül. A mi feladatunk az, hogy megfogalmazzuk, hogy az eltűntek és megtalált személyiségeket, vagy személyeket azonosítani tudtuk a DNS vizsgálatoknak a révén, és akkor, amikor mondjuk valaki 74-ben hunyt el, vagy adott esetben ennél korábban, tudnunk kell azt, és meg kell tudnunk jelölni, hogy hol leltek, lelték fel a testüket, a tetemüket. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan a vizsgáló bizottságnak kötelezettségei vannak, publikálnia kell, hogy hol találták meg, és milyen állapotban a csontvázakat. És úgy gondolom, hogy 2 millió 600 ezer eurónyi az az összeg, amelyel rendelkezünk a 2014-es évben a ciprusi köztársaság további támogatóra kíván szertenni, és hát még mindig 500 ezer eurónyi hiányzik a tevékenységünkhöz. Gondokkal is szembesültünk az utóbbi években, és az együttműködés a vizsgálóbizottság és a nemzetközi bizottság között, az eltűntetekért felelős nemzetközi bizottság között azt igényli, hogy még intenzívebbé tegyük az azonosítási programunkat. 2006 és 2013 között máskülönben az Európai Unió hozzájárult az alapunkhoz. Mégpedig 12 millió eurós összeggel. A ciprusi köztársaság 3 millió összeggel, 630 ezer euróval Törökország, és más országok is, például 260 ezer euróval Anglia, és Németország is 260 ezer euróval, és hát köszönetet mondanánk ezer országoknak ezekért a támogatásokért úgy gondoljuk, hogy szükség van arra, hogy tovább erősítsük ezt az azonosítási programot, mert hogyha így járunk el, akkor még hatásosabb és hatékonyabb lehet a tevékenységünk. Úgy gondoljuk, hogy nélkülözhetetlen az is, hogy az Európai Parlament aktívan támogassa a vizsgálóbizottságunk tevékenységet, és éppen ezért kérjük az önök támogatását, és kérjük azt, hogy önök hívják fel Törökországot arra, hogy tartsa be kötelezettség vállalásait, és segítsen az eltűntek ennek a felkutatásában, a családoknak a tájékoztatásában, a családoknak jogosultsága az, hogy megismerjék az, hogy mi lett a sorsa az édesanyjájuk, édesanyjuknak, az apjuknak, a gyermekeiknek. Ciprus a saját lakosságával úgy gondolom, hogy sokat szenvedett, és az idő nem segít a folyamaton. Úgy gondolom, csak a, az segíthet, hogyha megtudják az emberek az igazságot. Ez teheti lehetővé az, hogy valamennyi ciprusi állampolgár ki tudjon békülni egymással, és ezáltal eljussunk oda, hogy lapozunk a történelem könyvében, és lezárjuk a múltat, mindezt fegyver nélkül és újabb sebek okozása nélkül. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak engem is, hogy lehetőségem volt mindezt elmondani. Ennek állok a rendelkezésükre kérdések megválaszolására. Jó, Mrs. Köszönöm szépen. And I, it's good that... Úgy gondolom, hogy nagyon komoly kérdésről van szó, és köszönöm, hogy beszámolt számunkra a fejleményekről. Kérdezem, hogy van-e van, akinek felszólalási szándéka, de Filides úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a vizsgáló bizottság elnökének, illetve a ciprusi parlament képviselőjének a beszámolójáért. Kettő kérdést szeretnék ki emelni. Ugye az Európai Parlamentnek a delegációja decemberben, tavaly évben Cipruson járt, és akkor is már kiemeltünk bizonyos kérdéseket. Ez az első ilyen dolog az, hogy hogyan lehetne a militárt, militarizált övezethez hozzáférni, eljutni oda. Úgy gondolom, hogy most már itt az ideje, hogy a parlament követelje a török hatóságoktól, főként a török katonai hatóságoktól, hogy támogassák ezt az igényt. Azért, hogy a bizottság valóban eljuthasson mármint az eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság eljuthasson a helyszínekre, és lefolytassa a szükséges vizsgálatokat. Ugyanis léteznek bizonyítékok, és a bizonyítékok még fellelhetők az eltűntek testén. A katonai vezettel kapcsolatosan még nagyon fontos azt is tudni, hogy ott lelhetőek fel a kellő adatok, információk. 40 év már eltelt a megszállás óta, de azok az érvek és indokok, amelyeket a korábbiakban hoztak fel, ma már nem helytállóak véleményem szerint. Úgy gondolom, hogy a mi parlamentünk is nyomást tud gyakorolni a török hatóságokon, azért, hogy a görög hatóságok, a görög katonaság megnyissa a levéltári adatait. Aztán van egy további szempont, ez is nagyon fontos, szó esett már róla, nevezetesen a halotti anyakönyvi kivonatokra szeretnék itt utalni. Ugye, hogy amennyiben fellelnek egy koponyát, és azon lövésnek a nyomai lehetnek fel, miközben azért az szerepel az elhalálozási nyilvántartásban, az anyakönyvi kivonatban, hogy ismeretlen az elhalálozásnak az oka, akkor ez itt nem elfogadható. A következő észrevételem, ez már azt hiszem a negyedik, a költségvetési forrásokkal kapcsolatos. Módosítókat teljesztettünk be a korábbi költségvetések kapcsán azért, hogy a források kérdését kellően tudjuk kezelni. Úgy vélem, hogy az itt felmerülő igény nem egy igazán jelentős tétel, és arra lenne szükség, hogy mozgósítsuk a pénzt a tagállamoknak a szintjén is, de az Európai Uniós költségvetésben is, azért, hogy a hiány részt még tudjuk pótolni és akárcsak a bizottságunknak a korábbi elnöke is mondotta, jelzem azt, hogy 2008-ban, akkor, amikor jelentést tettünk, és akkor Klemt asszony volt a jelentéstevő, a hatos pontban azt fogalmaztuk meg, és mindennek nem volt aztán kellő folytatása, tehát azt fogalmaztuk meg, hogy a Libe szakbizottságtól azt kérjük, hogy nyomon kövesse a Ciprusban eltönt személyeknek a sorsát, és éves jelentést készítsen. Elnök asszony, ez nem következett be. A LIBE szakbizottság tehát nem terjesztett évente elő jelentést. Már pedig jól emlékszem, hogy akkoriban Kram asszony egy egészen kiváló jelentést tett, de azt hiszem, hogy 2009-ig volt csak az Európai Parlament tagja, és utána úgy döntöttünk, hogy Buszutin úr lesz a felelőse ennek a témának, és ő fog jelentéstevőként fellépni. Ezt valóban felvállalta, de hát ő is kikerült az Európai Parlamentből, anélkül, hogy éves jelentés készült volna, úgyhogy jelenleg ilyen nem készült. Éppen ezért javaslom, hogy a következő koordinátori ülésen foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és döntsük el, hogy van-e szükség arra, hogy a Ciprusban eltűnt személyekkel kapcsolatosan jelentéstevők legyen. Köszönöm szépen, szerintem kellene, hogy legyen. Köszönöm szépen, egyetértek a következő koordinátori ülésen fel fogjuk, fel fogjuk vetni ezt a kérdést és majd kiderül, hogy mit mondanak a koordinátorok. Papadopoulos asszony. Kiria Proedre, πρέπει Bauti, πω ότι οι Köszönöm szépen, elnök asszony. Az eltűntek személye egy alapvető fontosságú szempont a e, ciprusi kormánynak a szemében. Számos év óta foglalkozunk természetesen ezzel, és szó esik mindenről természetesen az Európa Tanács előtt, az Egyesült Nemzetek Szervezetében és az Európai Unióban is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy rendkívül szomorú, hogy kilenc év elteltével még mindig erről a kérdésről kell nyitott kérdésként beszélni. pedig prioritás kellett volna, hogy kapjon már korábban is ez a kérdéskör, és hát a családoknak a joga az, hogy tudják, hogy megtudják, hogy mi történt a családtagjaikkal. Úgy tudok fogalmazni, úgy tudok fogalmazni, hogy európai képviselőként, akkor, amikor cipruson jártunk, akkor megfordultunk abban a laboratóriumban, ahol az azonosításokat végzik, és azt látjuk, hogy nagyon sok koponya, amelyeket láttunk, megtekinthettünk, megmutatták a kutatók, és a fejükön láthattuk azt, hogy milyen nyomok voltak, és láttuk azt, hogy a koponyákon lyukak voltak, mégpedig lőszer okozta lyukak is. Voltak közöttük ciprusi görögök is, és török, pardon, török ciprusiak és görög ciprusiak is. És, és mikor láttuk azt, hogy milyen feltárások történtek, és mit állapítottak meg a DNS vizsgálatok, és ugye azt mondják egyesek, ugye, hogy ugye nem tudható, hogy mi volt az elhalálozás oka, miközben ott voltak a golyónyomok. Nyilvánvaló, hogy az emberben felmerül a kérdés, hogy miért is ilyen halál okokat jeleztek meg. Ugye 17-18 éves emberek fejéről volt szó, és hát nyilvánvalóan olyan katonák lehetek, akik megtagadták azt, hogy el, tehát nem fogadták el, és, és ellen álltak a török megszállásnak. Tehát teszem fel a kérdést, miért, miért szerepelnek ilyen nevetséges indokok az anyakönyvi kimondatokban. Lenne egy kérdésem is a bizottságunkkal kapcsolatosan. Ugye, mint tudják, minden évben arról beszélünk, hogy mi lesz majd a török csatlakozás terén, és az emberi jogok hogyan érvényesülnek a török területen, a török országban, és úgy gondolom, hogy módosítókat kellene adott esetben betegeztenünk, és ennek keretében igényelhetnénk azt, hogy Törökország biztosítsa a lehetőséget a militarizált övezeteknek a bejárásához. És hát nyilvánvalóan vannak olyan területek Cipruson, de nem csak ott, ahol a katonák vannak jelen, és nyilvánvalóan feltételezhető az, hogy megsemmisített ciprusiak nyugszanak a földben. Márpedig ezen katonailag megszállt övezetekben területeken nem tudunk megfordulni, és ez rendkívüli módon megnehezíti a vizsgálóbizottságnak a munkáját. És hát ott van a katonai levéltáraknak a kérdései is. Az Európa Tanácsban az Európa Tanácsban állásfoglalásokat hagytak jóvá, és ezeknek a keretében az Európa Tanács igényelte a levéltárak megnyitását, ez sohasem következett be. Márpedig úgy vélem, hogy nyomás kellene gyakorolni Törökországra, a megy csatlakozni kíván. Nagyon régóta beszélünk mindenről. Hát most már számos évtizede következett be mindez, és még mindig nem jutottunk előre az eltűntek ügyében. Elfogadhatatlan az, hogy egy ö, olyan ország, mint Törökország, amely az EU-s tagságra pályázik, évről évre több millióban részesül, millió támogatásban részesül az Európai Unió részéről, miközben az én országom, Ciprus, is részese ennek a finanszírozásnak. Tehát mi is ilyen módon támogatjuk anyagilag Törökországot, miközben csak 630 ezer erónyit juttat Törökország ezen személyek felkutatására. Ennél jóval jelentősebb összeggel is hozzájárulhatna a török köztársaság. Úgy gondolom, hogy adott esetben az Európai Unió akár csökkentetni is a támogatását azért, hogy nyomja, hogy nyomást gyakoroljon Törökországra, és ezen eltűnt személyekkel kapcsolatosan fel kell tudni tárni azt, hogy mi történt 74-ben Törökország által. Köszönöm szépen, Papadopoulou asszony. Kreisz úr. Ja, dank u voorzitter. Ik zou mij voor 100% willen aansluiten. Köszönöm szépen, elnök asszony száz százalékig egyetértek azzal, amit a ciprusi kolléga kifejtett. 2013-ban vitát folytatunk az eltűntekről, és ezt nagyon sajnálatosnak tartom, hogy még mindig ellenáll Törökország, nem kívánnak közreműködni a tények feltárásában, illetve a körülmények feltárásában, hogy ezek a személyek hogyan tűntek el. Tudom, hogy tárgyalások zajlanak Törökországgal, eh, az EU csatlakozással kapcsolatosan 2005 óta, és azóta sem történt előrelépés ebben az ügyben. Vannak persze más kérdések, amelyek nagyon fontosak szintén, például, hogy Törökország megtagadja, hogy a Ciprusból érkező repülőgépek és hajók török repülőterekre és kikötőkbe érkezzenek. Ez is egy teljesen blokkolt ügy, úgyhogy nem lep meg, hogy ilyen fejleményekkel találkozunk, de azt sajnálatosnak tartom, hogy az Európai Bizottság ilyen gyenge tárgyalási pozícióban van Törökországgal szemben, Szerintem nem lépünk fel elég keményen ezekben az ügyekben. Nem történik előrelépés, ez szégyenletes és botrányos. 2013-ban még mindig könyörögnünk kell a török hatóságoknak, hogy működjenek együtt ebben az ügyben, ez már önmagában elég ok lehetne arra, hogy a csatlakozási tárgyalásokat felfüggesszük. Köszönöm szépen, Klész úr. Korkuma Kútra asszony szeretné -e az elhangzottakat kiegészíteni valamivel. Να ευχαριστήσω όσους πήραν τον λόγο. Σίγουρα τους δύο Κύπριους Ευρωβουλευτές Köszönetet mondanék akkor mindenkinek, akik hozzászóltak, és külön köszönetet mondanék a ciprusi képviselőknek az észrevételőkért és pontosításokért. Úgy gondolom, hogy mindezt még tovább lehet részletezni a tekintetben, hogy hogyan lépjünk fel, és a tekintetben is, hogy megállapítsuk, hogy mit is csinál Törökország mindezen kérdésekben. Egyet tudok érteni Klész úrral is azzal kapcsolatosan, amit Törökországról mondott. Valóban Törökországnak felelőssége van, és erről már mindenki tud, mindenki ezt elismerte, és hát számos határozat született többek között az ENSZ-ben, és legyen szó az ENSZ-ről, legyen szó a regionális hatóságokról, mindenki már megfogalmazta, hogy mi történik, mi történt, azt pedig már mindenki ismeri, és ezek ellenére Törökország semmit sem tesz. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak másként kellene fellépnie, valószínűleg az ensz is, és sokkal kategorikusabbnak kell lennünk az EU-s csatlakozás kapcsán, Törökország EU-s csatlakozása témájában. Nem szabad, hogy elfogadjuk ezt a fajta fellépését. Akkor, amikor azt látjuk, hogy Törökország mit csinált eh, Ciprus kapcsán a ciprusi elnökség során, az tökéletesen mutatja azt, hogy hogyan is szemlélik az Európai Uniót, hogyan is látja Törökország az EU-s intézményeket. Meg kell, hogy fogalmazzuk, hogy vannak dolgok, amelyeket nem tudunk elfogadni, és eh, Törökország Ciprust is felkérte elnökként, de más országokat is, EU-s tagállamokat, hogy ö, hogyan lépjenek, vagy hogyan ne lépjenek fel. És végezetül az önök támogatását kérlem. Kérem, segítsenek abban, hogy azon családok, amelyek már 40 év óta arra várnak, hogy a család tagjaikról, az eltűnt család tagjaikról hírt kapjanak, azok információkhoz juthassanak, megkaphassák a, görög, a, török, a török levéltáraktól a kellő információkat, és akkor, amikor ugye volt az invázió, akkor különböző videóanyagok születtek, és amelyek ezek mutatták a fogva tartottaknak az állapotát. Éppen azt lehetett látni az egyik videón, hogy milyen állapotban vannak a fogva tartottak akkor, amikor kiszálltak egy buszból, a szemek, szemük le volt takarva, és tudnunk kell róluk, tudnunk kell azt, hogy számtalan újabb és újabb, újabb információk derülnek ki, többek között akkor, amikor tömeg sírokat tárnak fel. Kiderült egy ilyen feltárás során, hogy 96-ban lelőttek egy török újságírót azért, hogy megakadályozzák abban, hogy a közvéleményt tájékoztassa arról, hogy az egyik tömegsírból átvittek egy másik helyszínre a tetemeket és hát civileket is megöltek, és akkor, amikor megfeledkeznek úgymond a kivégzésekről, akkor, akkor hát nem szabad, hogy véka alatt hagyjuk azt, hogy hát számos civil személyt, idős személyt, gyermekeket gyilkoltak meg. Lehetőségünk volt a mai napon itt az önök előtt mindezt elmondani. Ez egy nagyon fontos alkalom, úgy vélem, nagyon lényeges a számunkra, hogy támogatásban részesüljünk, anyagi támogatásban az Európai Uniótól, csak úgy, mint egyedi tagállami támogatásban részesüljünk, és nagyon lényeges az, hogy megnyílnak a levéltárak és a militarizált övezetekre is hozzá el tudjunk jutni, és az anyagi kivonatokról is többet tudjunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Kukuma Kutra asszony. This is not question, and as it was... Tovább fogjuk vinni ezt az ügyet, ehhez kétség nem fér, és a koordinátorok napirendjére is felveszük a javaslatot. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy részt vett ebben a vitában. Lezárom a délelőtti ülésszakunkat. Délután háromkor folytatjuk, Malmström biztos asszony lesz itt három nagyon fontos dokumentumot fog bemutatni. Ezeket a bizottság kollégiuma ma délelőtt hagyta jóvá. Három órakor folytatjuk tehát a munkát. Köszönöm.